Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Már 32 tag megjelent, úgyhogy meg is kezdhetjük a délelőtti ülésünket. Napirendünk első pontja szavazás. Mindenki, mindenkinek itt van a szavazókártyája? Igen. Megkezdjük a szavazást. Az első jelentéssel. Valkárszer Szízó úr jelentése. Kohéziós politika és az intelligens szakosodás célzó regionális kutatási és innovációs stratégiák. Kutatási innovációs stratégiák nagyon fontos elemei a kohéziós program reformjának 2014-2020-as időszakra stratégiai programozást tartalmaz, tematikus előkészítést az Európai Stratégiai Beruházási Alap tekintetében, és a célja, hogy javuljon a teljesítmény a végrehajtás szintjén helyszínen. Minden egyes régió esetében fontosak a lehetőségek, amelyeket a tudásalapú növekedés jelent. Nem csak jól fejlett területeken, hanem a kevésbé fejlett régiókban is. Februárban Bákárszer úr, az előadónk benyújtotta a jelentéstervezetését. Február 25-ig nyújthattuk be a módosítóindítványokat. 137 módosítóindítványt nyújtottunk be, az előadó néhány kompromisszumos módosítóindítványt is javasol. Kérdezem, hogy szavazás előtt szeretne az előadó Válkerszer úr szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden, igen, azért szeretnék felszólalni, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elképzeléseivel, módosítanítványaival hozzájárult a jelentéshez. Így az eredeti szöveg véleményem szerint gazdagodott. Ezért mindenkinek köszönet, aki kiváló elképzelésekkel javított a szövegen, és így a lehető legjobb szöveget sikerült összeállítani. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most rátérünk a szavazásra. Válkászer úr véleményéről, jelentéséről. Egyes bekezdés, 26-os módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös kompromisszus módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. kompromisszumos nem. A 32-es módosító indítvány, 32-es módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszus módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszós mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, elnézést. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszós mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 14-es. 83-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 110-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 124-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 128-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 133-as, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, elnézést egyértelműen. 134-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 136-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Átérünk az idézetekre. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es preambulum mellette ellene elnézést. A preambulum 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es módosító A per B preambulum mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D. Preambulum. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D. Preambulum 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most szavazunk a teljes jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk Válkászer úrnak. Folytatjuk a szavazást. kkv versenyképességének fokozása, tematikus célkitűzés végrehajtása, a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9-3-as bekezdés ezzel a témával tematikus célkitűzés végrehajtása, kkv versenyképességének javítása témájában, a CPR rendelet 9-es cikke 3-as bekezdése, a fő kihívásokra koncentrál a programozás területén, és elemzi a szinergiák végrehajtását ezeken a területeken. A jelentés hangsúlyozza, hogy a tematikus célok közül a hármas mennyire volt sikeres, a tekintetben, hogy figyelembe vegye a releváns beruházási prioritásokat, főleg a feltételek szabást és a teljesítmény kritériumot. Demáltó képviselő, az előadó februárban nyújtotta be a jelentését, 171 módosító indítvány nyújtottak be a határidőig, és egy sor kompromisszumos módosító indítványt javasol maga az előadó is. Szeretne felszólalni? Itt van, nincs itt, itt van. Öné a szó. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Szeretnék összetelt mondani mindazoknak, akik együttműködtek a jelentés készítésében. Nagyon fontos volt számunkra ennek a jelentésnek az elkészítése, reméljük, hogy minden jól fog haladni, és úgy gondoljuk, hogy minden kinek megfelelünk, akik módosító indítványt nyújtott be. Jó munkát végeztünk így általánosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krell asszony kért szót. Köszönöm szépen. Itt van néhány módosító, néhány számmal, ahol a forrás nem világos. Tehát például, hogy a KKV-k 29, a százaléka az Európai Unión kívül is kereskedelmi tevékenységgel foglalkozik, tehát nem tudom, hogy ezek a számok honnan jönnek, ez nem világos számomra. Oké. Okay. Igen. A számokra kérdezett rá, ugye a jelentésben szereplő számokra, vagy a szavazólistán szereplő számokra? Itt vannak módosítók. Azt hiszem, hogy ez a 37-es módosító például itt uh, számokkal operálnak, viszont nem tudom, hogy honnan származnak ezek a számok. Én nem tudom megvizsgálni ezeket a számokat. Tehát, hogyha stimmel, akkor teljesen rendben van, de szerintem fontos az, hogy a helyes számok legyenek benne. Szerintem a titkárság vizsgálja meg, ez egy technikai dolog. Lehet, hogy az, aki benyújtotta a módosítót, vagy a jelentéstevő tudja, hogy ez honnan van, én csak annyit nem akarok, hogy hamis számokat ne vigyünk a plénum elé. Well, we have a problem now. Itt egy probléma áll előttünk hogyha elfogadjuk ma a jelentést, akkor nem változtathatunk már ebben meg semmit. Ja, a vita kontextusába tartozik mindegy, és ma viszont szavazunk erről a jelentésről. Ma a tartalomról nem folytathatunk vitát. Äh, De normális, hogy a plénumon elmondják, hogy néhány technikai javítás történjen. Lehet, hogy Damato képviselő ezt vázolhatja is. Tehát ezt nem tudom, hogy honnan származnak ezek a számok. És nem tudtam megvizsgálni a számokat, hogy honnan vannak, helyén valók-e, és szerintem kell, hogy legyen egy lehetőség, hogy megnézzük utána, hogy honnan származnak ezek az adatok de szerettem volna a szavazás előtt mindenképpen világosra tenni. Teljesen rendben van a tartalma. Én csak azt szeretném, hogy derítsük ki, hogy honnan vannak ezek a számok. És hogyha a szavazás előtt ezt kérem, az azért valahol csak lehetséges, nem? Oké, okay, thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Damato asszony, meg tudja magyarázni ezt a kérdést a módosítókkal kapcsolatban? Biztosíthatom arról a kollégát, hogy a személyzetünk, a titkárság és a kollégák ellenőrizték minden szám dokumentált hivatalos bizottsági források alapján. Hogyha a kolléga több garanciát kér, ezt is megértem, elküldjük neki ezeket a vonatkozó dokumentációkat, és megmutatjuk, hogy részletesebben, részleteiben honnan származnak ezek az adatok. Ez elfogadható, Krella asszony? Igen, köszönöm szépen. Damato asszony készen áll arra, hogy elküldje önnek az információkat, persze mindenki másnak is, akit ez érdekel. Megvan. Hogy ezek az adatok akkor most tudunk szavazni erről a jelentésről. Köszönöm szépen. Um, we begin... Akkor most uh, az egyes kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 40-es módosító. Igen. Kettes kompromisszum okafogyott. A kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 55-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett. Ellenőrizni? Jó, ellenőrizzük az 55-öst. Akkor megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. És elfogadtuk. Akkor most áttérünk a négyes kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 65-ösre, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni, hát jó, ellenőrizzük. Akkor 67-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Két része van, elnézést, tehát két része van, tehát első rész, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ellene, mellette tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as módosító két részben. Az első részről szavazunk, mellette. Sajnálom. A hetes. Ellene? Mellette tartózkodás? Nyolcas kompromisszum mellett, ellene tartózkodás Elutasítva. Nem, nem lehet, nem lehet. Tehát a nyolcas kompromisszumot elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. És természetesen elfogadtuk. 99-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 101-es, igen? Igen, igen. Tehát a 78-as első részével most mi van? Az én listámon az van, hogyha a hatos kompromisszumot elfogadjuk, akkor a 78-as második része ide beletartozik. Igaza van, igaza van. Igen, ezt megpróbáltam, de azt hallottam, hogy áttérünk a hetes kompromisszumra. Teljes mértékben igaza van, és visszamegyünk a 78-as módosítóra, és itt részenként szavaztunk, és most az első részről, részről szavazunk. Tehát a, a 78-as első része mellett, ellene, tartózkodás, tehát ezt ellenőriznünk kell, tehát elektronikusan a 78-as első részéről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most visszatérünk a 101-esre, ha korrekt, igen. Tehát a 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 20-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. A 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 13-as kompromisszum a következő. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Ellet, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum, mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, a 156-os módosítót. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 157-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 158-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most uh, itt átérünk az egyes. Mellene, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellett, ellene, tartózkodás, e- elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. A B preambulum bekezdés. Against, abstention, adopted. Amendment 15. Tehát akkor 15-ös mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát 15-ös eh, név szerint szavazunk. Zárom a szavazást. És elfogadtuk. Tehát a 22-es kompromisszum mellett elfogadtuk. Tehát a 20 as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 29-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 37-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Any... Zárom. Amendment 38 a 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most átmegyünk a zárószavazásra elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. És a jelentést elfogadtuk, gratulálunk Damato asszonynak. We, we continue... Folytatjuk, és pedig eh, itt az európai globalizációs alappal a 2007-2014 között. Az Euró. Tehát az EMPL, a az illetékes bizottság itt a globalizációs alkalmazkodási alap 2007-2011 között a regi ügyekben pedig eh, írásban is kértük a módosítókat, az EMPLE pedig az EGFP alapú jelentésből indult ki, a bizottság nyilatkozatából a 2013-2014-es dokumentumok alapján a tagállamok nyújtották be a dokumentumokat, és megpróbálják a globalizációs alkalmazkodási alap nemzeti végrehajtását tartani. Deutsch úr, a előadó a véleményét pedig a januári regi ülésen bemutatta. 47 módosítót kaptunk, öt kompromisszumos módosítót is előkészített a jelentéstevő. Júniusban szavaz a Foglalkoztatási Bizottság. És most pedig áttérünk a szavazásra, és a egyes kompromisszummal kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizenegyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellett mell ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás, 19-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett ellene tartózkodás, elutasítva. 23-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett itt van egy szóbeli módosító, de igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Dacs Tamás előadó nevében szeretnék egy szóbeli módosítót tenni, technikai jellegű, igazából megtalálható az eredeti szavazó lista végén, de nem látom itt, ebben a szövegben. Tehát fel is olvashatom, ha óhatják. Annak érdekében, hogy maximizáljuk a e GF hatását, és hogy ne legyen redundancia a munkaerőpiacon, a helyi és a regionális szerveket felszólítjuk, hogy gyorsítsák be a jogalkotási folyamatot, az átültetési folyamatot, hogy minél hamarabb hozzáférhessenek az érintettek eh, az alapokhoz, és eh, tíz hónapra kell eh, csökkenteni a szükséges időt. Erősíteni kell a tagállamok kapacitását ebben a tekintetben, hogy gyorsabban és hatékonyabban alkalmazzák a szabályokat. Köszönöm, köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni, hogy valaki ellenzi-e ezt a szóbeli módosítót, nem? Köszönöm. Akkor a 38-asról a szóbeli módosítóval szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 43-ast elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. És elutasítottuk 42-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 46, 46-os, igen, 46-os. Mert a 45-ös visszavonták, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És a zárószavazás név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Folytatjuk a következő szavazással. Ez pedig a TRAN szakbizottság véleménye. A közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztése. A REGI érintett hiszen a regionális fejlesztés tekintetében nagyon fontosak a közlekedési hálózatok, és a közlekedési infrastruktúrában van hely javításra. Celler úr március 17-én adta el a regi szakbizottságban. 51 módosítót nyújtottak be. A vélemény előadója nem tartózkodik, itt legalábbis én nem látom a teremben, tehát akkor kezdjük a szavazást. The, the vote. Kezdjük. Azt hiszem, hogy valami vicces elkerült a figyelmemet. Biztos vagyok benne, hogy itt van a szelleme velünk. Nos, hát ennek a szellemiségében kezdhetjük akkor most a szavazást. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette. Két részben. Ez két részben lesz, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os módosító, elnézést, 5-ös kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es módosító, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 46-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 48-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Utolsó szavazás név szerint, ezt megnyitom. Lezárom a szavazást. elfogadva. Tehát Szeller úr, itt lévő szelleme, itt lebegő szelleme segített bennünket. Akkor most megint csak folytatjuk a munkát. Az ITRE szakbizottság egy jelentést készít a bizottság közleményével kapcsolatban, amelynek ugyanez a címe, tehát megújuló energiaforrások Progress Report, ez egy félidős felülvizsgálata az Európai Unió és a tagállamok helyzetének a 2020-as energia céloknak megfelelően. A márciusi regi ülésen mutattuk be ezt, 48 módosítás érkezett, és itt is kompromisszumokat javasol a jelentéstevő. Hamerzsé úr azt kérte, hogy mentsem ki, nem tudott eljönni ma, de megint csak itt lesz velünk az ő szelleme. Akkor most kezdjük a véleményről való szavazást. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók, ezt le kell ellenőriznünk. Nyolcas módosítás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést kérek. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 17-es, itt egy szóbeli módosításra irányuló kérelem érkezett a jelentéstevőtől. Bárki ezt szeretné bemutatni? Nem? önöknek megvan akkor a szükséges információ ezzel kapcsolatban, van, aki nem támogatja, nincs ilyen, akkor a 17-esről fogunk most szavazni, a szóveli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Ezt leellenőrizzük, jó, rendben. 18-as, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt le kell ellenőriznünk. 26-os módosítás elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 28-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 5-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók, ezt le kell ellenőriznünk, tehát 38-as ellenőrzése következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. És most a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezzel elfogadtuk ezt a véleményt. Köszönjük szépen! Most következik az új eljárásunk néppárt részéről Kics asszony egy kérdést tett fel, ez a 127-es cikk értelmében lesz megfogalmazva a kohéziós politika megvalósításával kapcsolatos a kérdés. Ezt elfogadták januárban a koordinátorok, és végül elfogadta a regi szakbizottság is. A koordinátorok döntése azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene a jövőben ezeket a kérdéseket intéznünk. Nos, ezzel kapcsolatban a Malejtics asszony az utolsó márciusi ülésünkön eh, beterjesztette jelentését, és itt eh, egy március 21-i módosítási beterjesztési határidő volt, több mint 40 módosítás érkezett, jó néhány kompromisszumot sikerült eh, elkészítenünk. Amennyiben ezt ma elfogadjuk, akkor a kérdéssel együtt fogjuk ezt majd beterjeszteni, hogy az elnökök értekezlete vitassa meg. Ez az a grémium, amely majd végül el fogja dönteni azt, hogy a plenárisra kerülhet-e, a napirendre kerülhet-e ez a kérdés. Maletics asszony, esetleg hozzá kíván szólni? Igen, köszönöm, csak szeretném megköszönni önnek, minden kollégának, aki támogatta a munkámat, és a módosításokon, kompromisszumokon keményen dolgozott. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy az új eljárással kapcsolatban támogatást kaptam. Én is köszönöm. Akkor most kezdjük meg a szavazást a szóbeli kérdéssel kapcsolatban. Egy kompromisszummal kezdjük, a hármas kompromisszummal mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva hatos kompromisszum mellette, illetve itt két részben fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodó elfogadva, Tízes mellette ellene tartózkodó elfogadva, és most a végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk ezt a szóbeli kérdést a jelentéssel együtt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatást az egész szakbizottság részéről. Now we continue with the next point in our agenda. Most folytatjuk a munkát. Következő napirendi pontunk az Alpok régióra vonatkozó Európai Uniós stratégia. Hét országról van szó, ebből öt tagállam, az EU tagállamairól van szó, és kettő viszont nem EU-s tagállam. 48 régióról van szó a stratégia értelmében, és ez az egész terület több mint 18 millió ember lakhelye. Három tematikus politikai területet fedünk le, konnektivitás, energia, környezetvédelem. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelynek központjában az európai strukturális és befektetési alapok, illetve más európai alapok szerepelnek. Ez a jelentés azt is kérni fogja a tagállamoktól. Kérem, hogy egy kicsit csendesebben hagyják el a termet azok, akik kimennek. A jelentéstevőnk Bresszó asszony a mai napon be is fogja majd terjeszteni a jelentését. Módosításuk beterjesztésének határideje ma 5 óra, illetve nem ma, hanem április 26-a délután 5 óra. Most pedig megadom a szót Bresszó asszonynak, hogy beszéljen erről a jelentésről. Köszönöm szépen! Először is arra szeretnék emlékeztetni, hogy az első bekezdés, amely az általános kérdésekről szól. Itt a kormányzás vagy irányítás kérdésére is ki kellene térnünk, mert ez egy fontos pontja az Alpok régió stratégiájának. Tehát ezt majd rendbe fogjuk tenni, ezt a kis hiányosságot. Ahogyan ön is emlékeztetett eh, már rá, ez a jelentés eh, egy első makroregionális stratégia, amely nem vízi területre vonatkozik, hanem az Alpok régióra, nem csak eh, a magashegyi területekre, hanem az Alpok aljára, illetve az azt körülvevő alföldekre is. Tehát itt egy stratégiai tervről van szó, amely most először kezeli együtt az Alpok hegyvidéki területeit azokkal a területekkel, amelyek igen erősen fejlettek, és amelyek az Alpok alján helyezkednek el. Pontosan ezért, miután itt egy nagy dimenzióról van szó, ez 7 ország, 48 régió, 80 millió lakos, ebből a szempontból a kormányzás irányítás kérdése rendkívül fontos, épp annyira, mint az európai strukturális és befektetési alapok, amelyeknek a programozása még a stratégia elfogadása előtt vélekesítésre került, mégis valahogy konvergálni kell majd tudni ezeknek a felhasználását ennek a régiónak a fejlesztése érdekében is. Az is fontos, hogy a különböző európai alapok, amelyek különböző specifikus programokra is vonatkozhatnak az Alpok stratégián belül, de vegyük figyelembe ezt a dimenziót is itt a horizontra, gondolok a life-ra vagy a kozméra. Éppen ezért a véleményünk azt mondja ki, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálnia azt, hogy milyen hozzáadott értéket tudunk biztosítani az Alpok régióra nehezedő kihívások tekintetében. Egy másik fontos megjegyzés az általános megjegyzéseknél az lenne, hogy mi azt is kérjük, hogy az Európai Parlamentet vonják be ebbe az irányítási folyamatba, az Európai Bizottság pedig aktív szerepet töltsön be, ne csak koordinációs és segítő munkát végezzem, és hogy végül is mérhető indikátorok mentén vizsgáljuk meg az elért eredményeket. Ezen kívül szintén eh, a governance, tehát az irányítás területén szeretnénk azt elérni, hogy miután nagyon sok, illetve az összes tagállamban, érintett tagállamban a fővárosok nagyon messze vannak ettől a régiótól, ezért szeretnénk, hogyha az irányítási feladatok eh, a helyszínen maradnának, és eh, bevonnánk jobban mindazokat az érintett feleket, amelyek helyi szinten fontos szerepet töltenek be. Tehát itt a többszintű irányítás, kormányzás, illetve a szubszidiaritás elvére hívnám fel a figyelmet. Három fontos tematikus területről beszélhetünk, az egyik a gazdasági növekedés és az innováció, és ezzel kapcsolatban ez a vélemény azt kéri, hogy az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság közösen vizsgálják meg azt, hogy hogyan lehetne egy adhok befektetési platformot létrehozni az Alpok területére, tehát itt a Beruházási Bank és a Juncker terv alapjai szerepelnének, azzal a céllal, hogy olyan projektek valósuljanak meg, amelyek fel tudnák használni a platform adta lehetőségeket. Másodszorban nagyon sok olyan pont van, amit most nem akarok részletezni, de mindegyik abból indul ki, hogy az Alpok régió nem csak egy olyan terület, ahol meg kell őrizni a hagyományokat, tehát a hagyományos tevékenységeket, és ezeket előtérbe kell helyezni, és az innováció motorjává kell tenni, hanem ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az Alpok régiója az innováció központja is. Ugyanis ebben a makrorégióban nagyon sok egyetem, nagyon sok kutatóközpont található, és ezért az innováció és a modern technológia kell, hogy jellemezze ezt a régiót, hiszen ez egy fontos kutatási régió Európában. Tehát szeretnénk ösztönözni az együttműködést a különböző hálózati elemek között, tehát hozzunk létre egy hálózatot ezen tevékenységek között, egyetemek, kutatóközpontok és más cégek, illetve érintett felek részvételével, amelynek köszönhetően egy igazi innovatív pólust lehetne létrehozni, főként a az innovatív technológiákkal kapcsolatban és a fenntarthatóság téma körével kapcsolatban, hiszen itt a környezetvédelem rendkívül fontos paraméterként szerepel ebben a stratégiában is. Ezen kívül a turizmus és a hagyományos hegyvidéki tevékenységek kell összhangba hoznunk a klímaváltozás ellenes harccal, amelyek rendkívül fontos téma ebben a jelentésben is, és én is hangsúlyosan megjelenítem ezt. Aztán a másik fontos stratégiai elem a mobilitás és a konnektivitás. Ezen belül figyelembe kell vennünk azt, hogy a közlekedési rendszerek rendkívül bonyolultak, egész egyszerűen a terep viszonyok miatt. Nagyon sok esetben a közlekedéssel kapcsolatban helyi szinten nem valósul meg megfelelő közlekedési helyzet, és figyelembe kell venni azt is, hogy ezen a régión átfutnak a nagy TEN hálózatok is, és ezen kívül kisebb helyi szintű közlekedést kell kialakítani, annak érdekében, hogy a lehetőségekből mindenki kivehesse részét. Innovatív közlekedési megoldások is, például a megosztáson alapuló gazdaságra alapozva, azokon a területeken, ahol a hagyományos tömegközlekedés nem működőképes, és miután itt piaci problémák is mutatkoznak, ezért fontos lenne, hogy közpénzekből is ki tudjuk egészíteni azt. Ezt egyébként nem tiltják az európai szabályok sem. Ezzel kapcsolatban egy másik fontos téma az, hogy a digitális összekötetés sem megfelelő minden területen. Hogyha azt szeretnénk, hogy igazi innovatív pólusokká váljon ez a terület, és a modernitást ki tudjuk használni, ahhoz az szükséges, hogy a közigazgatás közbelépjen, és javítson a konnektivitáson, illetve olyan befektetéseket eszközöljön, amelyek egyébként lehetőség, amelyek egyébként lehetségesek is, hiszen sok helyen a piac nem megfelelőképpen tud működni. Tehát közbefektetésekre van szükség a hegyvidéki területeken, ez egy nagyon fontos és világosan megfogalmazott kérdéskör ebben a jelentésben. A harmadik stratégiai téma pedig, amelyet szintén az EU-zalp választott ki, ez az energia témaköre az Alpok a biodiverzitás hazája, csodálatos biodiverzitás tapasztalható itt, ezt meg kell őriznünk, és ugyanakkor innovatív eszközökre van szükség a környezetvédelem terén. Nagyon fontos a légszennyezés megakadályozása, hiszen az Alpokat körülvevő alföldi területeken nagyon nagy probléma ez, hiszen ott hiányzik a megfelelő szél, fúvás, és ezért a klímaváltozás ellenes harc az egyik legfontosabb pontja ennek a kérdésnek, ennek a jelentésnek. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy itt hatalmas nemzeti parkok is vannak, együtt kell működni ezek között, együttműködésre van szükség, ez is egy stratégiai elem a jelentésen belül fontos, hogy a különböző um, védett területek között megvalósuljon az összeköttetés a biodiverzitás megőrzése érdekében. Ezen kívül a megújuló energiaforrások kialakítása, hatalmas potenciálok vannak itt uh, a vízerőművektől uh, kezdve, amelyben még mindig van potenciál, de ne felejtsük el a hőenergiát, a napenergiát, szélenergiát, és akár az erdőben rejlő energiákat, vagy energiahordozókat sem. Ezen kívül hangsúlyozom, hogy milyen fontos szerepet, munkát végeznek a gletszerek. Ezt most a Párizsi COP21-es találkozó után is mondom, vagy ennek megfelelően is mondom, hiszen ott is sok szó esett arról, hogy a gletszerek milyen fontos szerepet töltenek be a széndiokszid megkötésben is. Ez egy rendkívül érzékeny és fontos kérdés. tulajdonképpen azok az országok, régiók, helyi önkormányzatok, akik részesei ennek a területnek, az energiaforrások diverzifikációjának folyamatában részt kellene vegyenek. Ezek tehát szerintem a legfontosabb pontjai ennek a jelentésnek. Már így is túl sokat beszéltem, Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy csütörtök délelőtt lesz egy találkozó az árnyékjelentéstevők között, annak érdekében, hogy beszélni tudjunk általános értelemben erről a véleményről, hogyha bárki szerint vannak még hiányzó aspektusok, amelyeket integrálni kellene a jelentésbe, akkor ezt most még megtehetjük, és aztán természetesen a módosítások fényében bármikor módosítani tudjuk ezt a jelentést. A módosításokon keresztül, tehát még újabb gondolatok befűzésére is lehetőség nyílik. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megnyitom a vitát. Az árnyék előadókat hallgatjuk meg először a jelentéssel kapcsolatban. Néppárti árnyék előadója szól először. Wort und herzlichen Dank der Berichterstatterin. Köszönöm szépen. Ez egy ö, olyan jelentés, amelyet ö, nem csak én, hanem a frakcióbeli kollégáim is nagyon alaposnak tartanak, és ö, megvolt egy olyan kiinduló pont, hogy ö, ne, ne legyen több pénz, és a pénzzel nagyon óvatosan kell bánni. Ahogy az elnök már mondta, hogy itt 80 millió emberről van szó, 28 régióból 7 államból, és olyan emberekről van szó, akik már régóta foglalkoznak az Alpok témájával. Ähm, und ich glaube, es ist hoch an der Zeit. És szerintem itt az ideje, hogy foglalkozzunk a témával. És nagyon fontos az, hogy ezeket a projekteket támogassuk is, és ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. És ahogy minnyáján tudjuk, itt pénzügyi ráfordítás nélkül ez nem fog működni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy forrásokat adjunk a régióknak, és nagyon fontos az, hogy legyen egy megfelelő platform is. És a tagállamoknak is fel kell ismerniük, hogy az alpesi térségbe beruházott források az egész Európai Uniót szolgálják, hiszen a transzeurópai hálózatok az Alpokon átvezetnek. És igazából nincsen más lehetőség itt átjutni észak és dél között. Tehát éppen ezért az alpesi térség nagyon fontos. Ezen kívül a fajok sokszínűsége, sokrétűsége is jelen van az Alpokban, és szeretnénk elérni azt is, hogy a fiatalok ne hagyják el az Alpokat, és ne vándoroljanak ki a nagyvárosokba, hanem hogy maradjanak az alpesekben. És ez nem csak, hogy ne csak személyes, hanem szakmai jövőjük is legyen. És hogy kiépítsük jobban az internetes hozzáférést, a szélesávú internetet, tehát még nagyon sok javítani való van a térségben. És a belátható jövőben ha a helyzet folytatódik, lakatlan alpesi völgyek lesznek. Hiszen azok a helyek, amelyek csak is a turizmusból élnek, nem fogják tudni fenntartani magukat. A turizmus roppant fontos. A turizmust figyelembe kell vennünk, amikor a közlekedési hálózatokat építjük ki. De szerintem a jövőben valahogy sokrétűbbé kell tenni a megélhetés az Alpokban. Tehát nem lehet, hogy csak a turizmusból éljen a lakosság, hanem ösztönzőket kell létrehozni, hogy a gazdaság is jelen legyen az Alpokban, vagy ha már jelen van, akkor maradjon. És ez azt jelenti, hogy az emberek, akik ott laknak, munkát kapnak, és ha van munkájuk, akkor ott is maradnak. Tehát még egyszer megismétlem, nagyon fontos ebben a jelentésben, de nem csak a jelentésben, hanem Ausztriában, saját hazámban is sokat beszéltem tartományi miniszterelnökökkel, tartományi menedzserekkel, politikusokkal. Nagyon fontos ebben a jelentésben, hogy végre lentről felfelé építkezik. Tehát, hogy nem, nem abból indul ki, hogy na, mi nagy politikusok itt mit mondunk, hanem a az ott élő emberek véleménye alapján került összeállításra, hiszen az ott élő emberek tényleg tudják, hogy, hogy hol szorít a cipő, és ez a lentről való építkezés roppant fontos. Igazat adok a jelentéstevőnek, és támogatom, hogy a parlamentet is bevonják. És hogy ne csak az legyen, hogy áldását adja a jelentésre. Nagyon fontos, hogy a parlament is tegyen valamit, tehát tekintsünk kijebb a saját fészkünk túlra, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk az alpesi térséget erősebben bevonni az európai vérkeringésbe, és hogyan tudjuk elérni, hogy az Alpok ne csak az ott élőknek, hanem egész Európa számára egy jövőképet kapjon. Köszönöm. Köszönöm szépen. A követ Következő árnyék előadó, Luer úr. Szeretne hozzászólni? Igen. Elnézést. Szerne Zsóta úr kért szót. Tessék. Igen, nagyon nehéz a vezetéknevem. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani az előadónak. Kiváló jelentés készített. A jelentés figyelembe veszi annak a területnek a specifikumait, amelynek fejlődnie kell, amit föl kell tartani. Szoros értelemben az alpi területről beszélek. Itt az utóbbi 10-15 évben elvándorolt a lakosság, pedig a terület nagyon nagy értékekkel rendelkezik. Ezekben az években passzív infrastruktúrális fejlesztés történt csak, Európa két legfontosabb ipari területei, Olaszország, északi területe, Padán, felsik és a Bajor vidékek között található ez. Energiára is szükség van ezeken a területeken, viszont soha nem fognak olyan jellemzőkkel rendelkezni, mint az alpi területek. A passzív infrastruktúra vége, aktív infrastruktúrák megvalósítása. Mit jelent ez? Hogyha megtörténik az átállás, egy, hogyha van egy folyosó, akkor a maga a termelés, a, a gazdagság ott kell, hogy maradjon. Védeni kell a biodiversifikációt, védeni kell a környezetet, minden értéket, amit ismerünk, és így kell lezárni a passzív infrastruktúra területét. Úgyhogy nagy örömre szolgál, hogy olvashatom az erre vonatkozó befektetés, bekezdéseket, amelyeket Bresso előadó készített. Néhány kisebb módosító indítványt be fogunk nyújtani, de semmi lényeges, hiszen minden szerepel a központi terület fejlesztése tekintetében, ami jólétet, életminőséget biztosít az alföldi területeken is, mert ha ezeket a területeket elhanyagoljuk, én a padán felsiken érek, talán ez a leginkább élhető terület egész Európában, ugye délen, délfelé is fontos figyelme venni a földrajzi lehetőségeket, a erős, magas lakossági szinten rendelkező, nagy termeléssel rendelkező területek számára is fontosak ezek az alpi területek. Úgyhogy a folyosó, hogyha ez csak egy csík, aszfalt, még akkor is problémát okozhat sokszor, most viszont csak értékekkel járhat. Az infrastruktúrák, a folyosók tekintetében ugye 900-as évekre vezethetők vissza. Nagyon nagy lehetőségek állnak előttünk, nem csak a lakosság növekedést, vagy legalább fenntartást tekintetében, hanem a, azok életminősége tekintetében is, akik északon, illetve délen laknak ehhez a területhez képest. Köszönöm szépen. Jakovcsis úr a következő árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék mindenkit üdvözölni. Szeretném felhasználni ezt a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondja, gratuláljak Bresszó asszonynak, kiváló jelentés készített. Kétségtelen, hogy jó lesz a jelentés, és örülök annak, hogy hozzájárulhattam ehhez a munkához. Szeretnék néhány témát hangsúlyozni. A, én voltam az előadója az Adriai tengerrel és a Jón tengerrel kapcsolatos jelentésnek, mint makrorégiónak. Ezért van némi tapasztalatom ezekkel a témákkal kapcsolatban. Amikor makrorégióról beszélünk az Európai Unióban, akkor úgy gondolom, hogy néhány fontos tényezőt figyelembe kell venni ahhoz, hogy sikeres legyen ez a makrorégió. Az adriai és jontengeri régió tekintetében például hiányzik egy olyan fajta mikrostruktúra, ami vált, megváltoztatná a ami megváltozhatna, hogyha meg lenne a megfelelő koordináció. Elég lenne néhány, két-három ember, akár Brüsszelben üljenek, akár máshol. A lényeg, hogy foglalkozzanak a makrorégió kérdéseivel. Meg vagyok győződve arról, hogy itt a koordináció hiánya a legnagyobb akadály, a makrorégió tekintetében. Bármit megtehetünk, bárki kézbe veheti ezt a kérdést. Minden esetre itt a stratégiák hatékonysága problémás. Szernocsetto úrhoz is csatlakoznék. Igen, kommunikációs probléma is fönnel az Alpokon keresztül, de az alpi területen belül is, az alpesi területeken belül is, illetve az észak és dél közti kommunikációs problémás itt a határmenti területek tekintetében. Gyakran át kell, hogy haladjak ezen a területen. Horvátországból az Alpokon keresztül szoktam menni autóval Strasbourgba, és mindig megállapítom, hogy nagyon sok feladat áll előttünk, és nagyon nagy potenciálikkal rendelkezik ez az európai makrorégió. Végül most nem akartam minden témát említeni, ami szerepel a jelentésben. A problémák, a, amik a helyi lakosság szemben fölmerülnek, ezek mind súlyos problémák, ezek szerepelnek a jelentésben. Örülnék, hogyha arra tudnánk koncentrálni, hogy hogyan lehet folytatni a makroregionális stratégiát az elfogadást követően, és hogyan lehetne javítani az észak-déli kommunikációt. Köszönöm. Következő, Skalec úr, a következő árnyék előadó a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak, Bresszó asszonynak az erőfeszítéseiért és a munkáért, amit ezzel a jelentéssel kapcsolatban végzett. Támogatom azt az elképzelést is, hogy nagyon fontos, hogy a jelentés tervezetben szerepeljen a hatékonyság a makrorégió tekintetében, ahogy Jakabcsis kolléga is említette. Nagyon fontos, hogy a mi véleményünket követően, a mi jelentésünket követően hatékony legyen a támogatás a különféle érintett politikai szinten. Minden érintett tagállamnak kell előnyt kapnia a támogatásokból, attól függetlenül, hogy közbefektetés vagy magánbefektetésről van szó. Örülök, hogy említett olyan tényezőket az előadó, amelyeket teljesen egyetértek, például a megújuló energia források, a biodiversifikáció, a magánszektorból együttműködés, az innovációs kutatás fontossága. Árnyék előadóként a körkörös gazdaság témájában, az ENVI szakbizottságban úgy gondolom, hogy ez a téma is fontos a mi jelentésünk tárgya tekintetében. A célunk természetesen az, hogy a megközelítést megváltoztassuk a gazdaság területén. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a régióinkat fent tudjuk tartani, de azért is, hogy megerősítsük a regionális és a helyi gazdaságot. A klímaváltozási aspektust az összes projektben meg kell változtatni. Fontos figyelembe venni a megújuló erőforrások biztosította tőkét, és teljes mértékben ki kell használni a helyi és regionális potenciálokat. Gondolok többek közt a közbeszerzési piacra is. Itt egyetemi jelzés lehetne adni a KKV-k számára, lehetne ezen keresztül is támogatni azokat a gazdasági modelleket, amelyek fontosak a körkörös gazdaság szempontjából. Az energia előállítása nem csak az Európai Unió számára fontos kérdés. Ez lényegi téma, lényegi fontosságú kérdés az Alpok makroregió szempontjából is. Ez teszi majd lehetővé, hogy a specifikus körülményekhez alkalmazkodni lehessen, amelyek érvényesek ebben a makrorégióban. Az energiaforrások biztosítása is fontos kérdés, illetve a helyi energiatermelők támogatása. Ez mindez szolgálja a fogyasztót is, hiszen mindezzel lehet harcolni az energiaszegénység ellen. Második leggazdagabb terület az Alpok régiója biodiversifikáció szempontjából. Fontos, hogy itt védeni kell a patakokat, folyókat, tavakat, fenntartható kezelése van szükség a jövő generációk érdekében. Köszönöm szépen, Zoa, a köve, Zoa úrra a következő árnyék előadó. Köszönöm elnök asszony, és köszönet a jelentéstevőnek. Köszönöm, köszönet mindazért, amit az alapjelentésbe be tudott venni csatlakozném az előttem szólókhoz. Azzal mindannyian egyetértünk, hogy az Alpok régió a biodiversifikáció szempontjából egy olyan örökség, amit abszolút módon meg kell védeni, fenn kell tartani idővel. Véleményünk szerint ez kell, hogy a kiindulási pont legyen a végrehajtandó cselekvések szempontjából. És esetleg arra is gondolhatunk, hogy az egész Európai Unió szempontjából egy fejlesztési, fejlődési laboratóriumnak tekinthetnénk ezt a területet. Ebből a jelentésből kiindulva egy kicsit meg kell, lehetne változtatni a területek megközelítését. A megközelítés középpontjában állhatnának a jó gyakorlatok, a közös javak védelme, víz, levegő, erdők, de szoros értelemben a talajfelhasználásra való odafigyelés, új mérési rendszereket lehetne bevezetni a fejlődés tekintetében, nem csak gazdasági indikátorokat, hanem szociális indikátorokat is figyelembe lehetne venni. Oda kell figyelni azokra a cselekvésekre, amelyek tekintetében környezeti hatástanulmányokat végzünk, ezek valósak kell, hogy legyenek. Nem a környezet fenntartás a, a, csak a cél, hanem a teljes gazdasági, szociális rendszert kell figyelembe venni mert a tényleges cselekvés sikeressége ettől függ. És nagyon fontos, hogy nem föntről lefelé kell a tanulságokat levonni. Azt kell hangsúlyozni, hogy legyenek konzultációs közvetlen eszközök. Több alkalommal ismételtük ezt. A stratégiák alulról kell, hogy kiinduljanak, és felfelé kell, hogy haladjanak. Ennek a cselekvésnek a középpontjába olyan koncepciókat kell bevezetni, mint a fenntarthatóság és a tervezés. Ez az a megközelítés, amelyel mindannyian egyetértünk az összes beavatkozás tekintetében. Lenne néhány megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy mik a pontok, Amikor ugye a tényeket nézzük, és nem csak beszélünk ezekről a kérdésekről, sokszor beszélünk az európai alapokról. Természetesen ez egy pozitív dolog, szükséges a gazdasági szempont lényegi ahhoz, hogy egy konkrét terület gazdasági fejlődés útjára lépjen de meg is kell értsük, hogy mik a konkrét célok. Ezek az alapok milyen célokat szolgálnak. Az a benyomásom, hogy a jelentésben szereplő szavak mögött olyan célok vannak, amelyek a nagy feladatok, a nagy művek, a nagy munkákra koncentrálnak, olyan elhaladási eszközökre koncentrálnak, amelyek nem teszik lehetővé a helyi gazdagság fenntarthatóságát. Például a nagysebességű vasútvonalak, energia, elektromos energia hálózatokra gondolok. Véleményünk szerint mielőtt hasonló hatalmas új művekbe belekezdenénk, a meglévő eszközöket kéne hatékonyá tenni. Sokszor ezeknek nem jó a kihasználtsága. Ha megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy az egyes ösztönzők nehogy spekulációt ösztönözzenek. Olyan gyakorlatokra gondolok, amelyek például a vízenergia felhasználása területén előfordulnak gyakorlatilag nem, sokszor nem valósul meg a helyi lakosság és a terület védelme ezeknél a beruházásoknál. Végül a régió mértékével, méretével kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Az Alpok régió a meghatározás szerint nagyon nagy területet fed le, 800 millió, 80 millió lakosról beszélünk ez egy érdekes és vonzó szám lehet bizonyos szempontokból. De azért erre a kérdése is oda kell figyelni. Egy ilyen hatalmas területen nagyon sokféle típusú, problémájú területek találhatók, és ezek sokszor nem hasonlóak, még csak nem is hasonlóak. Ezért, ha olyan cselekvéseket tervezünk, amelyek egy bizonyos területnek megfelelnek, sokszor egy másik területnek a hátrányára szólnak, illetve más területen nem megfelelőek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Krél asszony a következő felszóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen nagyon jó jelentéstervezetet kaptunk, és nagyon sok területre vonatkozik, amely összefügg az alpesi térségekkel, és nagyon sok rétű feladatról van szó, sok érintett van benne. Azért jelentkeztem szóra, mert szeretném én is világosabban látni, hogy hogy lehet több forrás biztosítani az alpesi térségre. Tehát a kohéziós politikában van makroregionális stratégiákra forrás, és itt intenzíven ki kell használni a lehetőségeket. Hát főleg, hogyha határokon átnyúló együttműködés van. De nagyon lényeges az is, hogy eh, a magán tőkét is valahogy bevonjuk ebbe a vérkeringésbe. És nem vagyok biztos, hogy a néppárti jelentéstevő arra gondolt, hogy eh, az európai alapokból szerezzünk új forrásokat makroregionális stratégiák számára hiszen itt fennáll annak a veszélye, hogy kölcsönösen elgáncsoljuk egymást. Ahogy eh, a több éves pénzügyi keretben is van a kohéziós politika ilyen felhasználására forrás, tehát ez körülbelül az európai költségvetés egyharmada. És nagyon sok embert ismerek, akik eh, inkább más projekteket szeretnének felhasználni. Tehát, de tudom, hogy hányan várnak, tehát más dolgok is vannak az Európai Unióban, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy itt szigorúak maradjunk, és hogy tisztázzuk a felelősségeket tagállamok között és nem tagállamok között. Tehát amennyiben egy nem tagállamnak is szüksége van segítségre, akkor sokkal intenzívebben kell egy közös regionális stratégiát kialakítani. És szerintem ezt Bresszó asszony nagyon jól kifejezésre juttatta. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne keltsünk túlzott elvárásokat további források tekintetében. Ez eh, valószínűleg eh, nehéz lesz, és ez nehézségeket is okozhat majd. Köszönöm szépen, köszönöm. Itt nagyon világosnak kell lennünk, nagyon érthetőnek kell lennünk a jelentésben, és biztosnak kell lennünk, hogy jól megértenek minket. A következő felszólaló Bogovics képviselő. Átadom a szót. Köszönöm szépen a szót. Én is szeretnék gratulálni Bresszó asszonynak. Kiváló jelentést írt. Ez a jelentés a negyedik makrorégióról beszélt, és ez az első olyan stratégia, ami a hegyvidékekre koncentrál. és állandóan a pénzről van szó. És meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos az emberek együttműködését, szolidaritását támogatni. Ezeken a területeken az első és második világháborúban komoly harcok zajlottak. Makro, régió, ilyen. Ez természetesen befolyásolta a területeket és az ott élőket. Hogyha erről a makro régióról beszélünk, akkor nagyon fontos a menekült válságról is beszélni. Gondoljunk például az olasz-osztrák határra. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ez a Tehát mindenképpen szólnunk kell a pénzügyi támogatásról, hiszen 80 millió emberről van szó. És ezek az emberek pedig úgymond távoli térségeken élnek, a hegyekben, tehát nehezen elérhető. De nagyon sokan élnek az ottani városokban is. Nagyon fontos az, hogy megfelelő együttműködés legyen a völgyek és a hegyek között. Ezen kívül tudnunk kell, hogy ez a terület a vízellátás tekintetében is nagyon lényeges Európa számára. Itt véleményem szerint három fő pillért különböztethetünk meg, a versenyképesség, az innováció, nagyon lényeges elem, és nagyon fontos, hogy az alpesi gazdaságot támogassuk a völgyekben, a hegyekben pedig a természetvédelemre kell, és a turizmusra kell, illetve a mezőgazdaságra koncentrálnunk. És hogyha nincsen gazdaság a hegyekben, akkor nincs lehetőség arra, hogy életben maradjanak a lakosok. Tehát mindenképpen fejlesztenünk kell ezeket a, ezt a vidéket. Tehát nagyon fontos például a közlekedés is. Az utak tehermentesítése, a vasút nagyobb igénybevétele, a digitális összeköttetéseket sem szabad elhanyagolni, tehát a szélesávú internetet is mindenhol ki kell építeni. Az energiaellátás, a környezetvédelem, a klímaváltozás is nagyon fontos szerepet játszik. Látjuk, például, hogy milyen károkat okoznak az árvizek, hogy most enyhébbek a telek. Éppen ezért a víz, vízügyi helyzet is változik. Fontos energiaforrások találhatók az Alpokban, a nap, a szél. Az energiaellátás nagyon különböző. Nagyon fontos például a megújuló energiaforrások továbbfejlesztése. Január 25 és 26-a között volt Szlovéniában egy konferencia. Ez egy kezdet. Nagyon örültem, hogy 400 részvevő jött el, számos régióból, számos városból, és a konferencia már létrehozott egy szervezetet is, és ma Brüsszelben lesz egy újabb találkozó. Februárban volt 20 éve annak, hogy az Alpok egyezményt megszavazták. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a makrostratégia nagyon sikeres lesz. És meg vagyok győződve, hogy más témákról is beszélhetünk, tehát nem csak az európai pénzekről. Nagyon fontos a közös projektek. Köszönöm. Köszönöm. Most Filomeno Orlano asszonynak adom át a szót az Európai Bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni Bresszó asszonynak a jelentését, kiváló jelentés az, és a bizottság részéről mi csak osztani tudjuk ezt majdnem teljes mértékben. A hangsúly három kérdésen van, fekszik. Számunkra is ezek a legfontosabbak. Az első kérdés a stratégia kormányzása, irányítása, a finanszírozás és az a kérdés, hogy hogyan tudjuk most először összeegyeztetni azt a stratégiát, amely nem csak hegyvidéki régiókra vonatkozik, hanem az ezt környező régiókra is. Egy olyan stratégiáról van szó, amely integrált formában jelenik meg, a hegyvidéki terület és az azt környező területekre vonatkozólag. Ami a kormányzást illeti, a bizottság természetesen tudja, hogy milyen felelőssége van, és szeretne a stratégiai koordinációban részt venni, de ugyanakkor azt is szeretnénk kimondani, hogy ez a stratégia a régiók és a tagállamok részéről érkezett, ők alkották meg a stratégiát, és ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő pénzügyi és emberi erőforrás támogatásokat biztosítsunk a közigazgatásban annak érdekében, hogy a stratégia jól működjön. Természetesen az Európai Parlamentnek is alapvető a szerepe lehet ennek a stratégiának a megvalósításában, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egy jó gondolat, hogy a parlament is részt vegyen az irányításban, és ami pedig a finanszírozást illeti, itt most kétféle finanszírozásról beszélhetünk. Egyrészt ott van a projektek finanszírozása, és itt arra is emlékeztetnék, hogy itt nem egy újfajta programról van szó. A stratégia önmagában nem rendelkezik pénzzel. Tehát a stratégiának az lesz a szerepe, hogy a különböző programokban részt, részt tudjon venni. 80 különböző programot számláltunk meg, amely a régióban létezik, tehát ezeket a projekteket kell továbbvinni, tehát ezek már létező projektek, és meg kell próbálni, hogy ezeket stratégiailag keretbe tudjuk foglalni. Aztán itt ezt akár olyan szelekciós kritériumok alapján, amelyek a stratégia céljainak megfelelnek, vagy pedig közbeszerzési eljárásokkal különböző eszközöket lehet felhasználni, de az lenne a cél, hogy a már meglévő programok hozzá tudjanak járulni a stratégia céljaihoz. Azután ott van még az egész stratégia kormányzásának pénzügyi oldala, tehát finanszírozási kérdései. Itt van egy olyan nemzetközi program, az Alpine Space nevet viseli, amely részben administratív értelemben is meg kell, hogy valósuljon, és ezért mi azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament hasonlóképpen a már korábban elvégzett munkához, a másik két stratégia esetében a saját büdzséjéből tudjon adni pénzt a money vagy más stratégiák, stratégiai kezdeményezések megvalósítására. És végül, ami a tematikus célkitűzéseket illeti, ne felejtsük el, hogy itt három célkitűzésről beszélhetünk, azért van egy negyedik is, ami nem tematikus, hanem inkább horizontális, ez pedig a kormányzás olyan struktúrák létrehozásával, amelyek már részben léteznek a régióban, de számunkra az is alapvetően fontos, hogy a meglévő struktúrák között a kettős finanszírozásokat, az átfedéseket elkerülő struktúrát építsünk ki. Ez szerintünk nagyon fontos, és a stratégiának is erre oda kell figyelnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bresszó asszony, esetleg szeretné lezárni ezt a mai vitát? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok megjegyzés volt. Vannak olyan módosítások, amelyek részletesebben jellemzik ezt a jelentést, erről majd beszélhetünk esetleg az árnyék jelentéstevőkkel is. Úgyhogy most inkább a kulcsfontosságú kérdésekre térnék én ki. Mire gondolok? Az első a finanszírozás kérdése. Már emlékeztünk arra, hogy itt nem további vagy új finanszírozásról van szó. Arra van inkább szükség, hogy a stratégiai célok felé irányítsuk a meglévő finanszírozási forrásokat. És ez is nagyon fontos, amit most elmondott a bizottság, hogy ne aprózzuk el, vagy a projektek ne fedjék le egymást. Ezért azok a helyi és regionális önkormányzatok, illetve más szervezetek, amelyek majd konkrétan megvalósítják ezt a stratégiát, a koordináció céljára humán erőforrásokat is rendelkezésre bocsátanak majd. A makroregionális stratégiák kapcsán a Juncker tervről is beszélnünk kell, illetve lesznek még itt más tervek is a jövőben, és fontos lenne, hogy az ilyen nagy potenciált rejtő területek, amelyeknek van közös stratégiája, egy finanszírozási platformot tudjanak létrehozni, amelyek nem további finanszírozást jelentenek, hanem inkább a privát szektorból, illetve a bank szektorból is további finanszírozásokat tudjanak bevonzani ebbe a rendszerbe. Ez az, amin dolgoztunk, és talán ez az, amit még majd el kellene mélyítenünk. Emellett én úgy gondolom, hogy a stratégiai fontosságú témákba, amelyek olyanok, mint például a biodiverzitás, vagy a klímaváltozás ellenes harc, de beszélhetnénk itt arról is, hogy például a körforgásos gazdaságra vonatkozólag milyen érdekes projekteket lehetnek kidolgozni. Nos, hát itt lehetne közbeszerzési eljárásokat, vagy pályázati felhívásokat kiírni, amelyek nem kimondottan erre a zónára vonatkozhatnának, hanem inkább olyan témákra, amelyek ezen belül merülnek fel de természetesen más hasonló jellegzetességekkel bíró európai területek is részt vehetnének ezeken a pályázatokon. Fontos lenne tehát az, hogy ezeket a nagy kérdéseket, amelyek a stratégia kapcsán felmerülnek, kicsit szélesebb kontextusba helyezzük. Nem új finanszírozásról van tehát szó, hanem arról, hogy hogyan tudjuk a cél, célirányosan a meglévő forrásokat becsatornázni. Szeretném megköszönni a bizottságnak is a munkáját, és azt, hogy az Európai Parlament is szeretne konkrétan részt venni ezeknek a szervezés, szerveződéseknek a munkájában. Fontos az, hogy az Európai Parlament is részt tudjon venni egy alulról építkező kezdeményezésben, mert így látjuk azt, hogy az alulról építkező kezdeményezések igényei merre felé mutatnak. Vannak más területek is, ahol hasonló területi kohézió elve alapján való szerveződések, területi szerveződések vannak megszületőben, és ami pedig a közlekedést illeti, én egyetértek nagyon sok felszólalással, jó lenne a nagy európai közlekedési, közlekedési hálózatok mentén kiépíteni egy helyi közlekedési rendszert is. Tehát a stratégia is ezen ebben gondolkodik, a múltbeli és jelenlegi nagy beruházásokat kihasználva az egész Alpok, illetve Alpok alja területének közlekedését integráltabbá kell tenni. Nagyon sokan egyébként utaltak erre a problémakörre, a nehéz megközelíthetőség problémájára. Ez az egész makrorégió számára fontos lenne. És azt hiszem, hogy ez lenne itt a kiindulási pont számunkra is. Ami pedig a kormányzást illeti, nem szabad egyedül hagynunk ezeket a területeket, az Európai Bizottság, a tagállamok, az Európai Parlament is fog foglalkozni velük, de az, hogy ezek a területek maguk is önmagukra ébrednek, az azt is mutatja, hogy itt most egy struktúrált párbeszédet kívánunk létrehozni a hegyvidék és a környező alföldi területek között. Tehát itt nagyon különböző igények mutatkoznak majd, és ennek meg kell eh, ehhez megfelelő eszközöket kell találni a programozás területén is, hogy a konkrét projektek kapcsán a koordinációt meg kell oldani, ugyanis ez egy olyan terület, ahol a régióknak mind jogalkotó feladatai és hatóságaik vannak. Egyébként ők maguk azok, akik a kohéziós politikából származó alapokat kezelik, tehát ezek a régiók kell, hogy most bebizonyítsák, hogy képesek arra, hogy egységesíteni tudják mindazt a potenciált, ami a területeken, helyszínen, terepen született, és meg is kell, hogy maradjon ott konkrét operatív potenciálként. Ezen kívül még sok más javaslat érkezett, még biztos, hogy majd érkeznek is további javaslatok a módosítások formájában, ezeket majd értékelnünk kell közösen, és megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk beépíteni őket a jelentésbe. Én ezeket a javaslatokat egyébként le is írtam, megpróbálom majd őket figyelembe venni a megfogalmazáskor, és azt hiszem, hogy a jelentés lezárásaként a bizottsággal együtt elgondolkodhatunk azon is, hogy ez a fajta kormányzási konstrukció, szerkezet hogyan felelhetne meg jobban a kihívásoknak, igényeknek, és hogyan lehetne az Európai Parlamentet jobban bevonni ebbe a stratégiába, ennek a stratégiának a megvalósításába, vagy esetleg a jövőben más stratégiák kormányzásába. Jó nap a módosítások beterjesztésének határideje április 26 csütörtök délután 5 óra lesz, és akkor még egyszer még én azt is hozzáfűzném, hogy az elnékjelentést tevők csütörtökön reggel 9-kor fognak találkozni. Akkor ez lesz a két fontos időpont. És akkor most ezt a napirendi pontot, ezt le is zárhatjuk. És a következő Anna-Liza Bónival való eszmecsere, amely a Eurocities-től, aki az Eurocities-től érkezett hozzánk. Yes. As a part of our annual scrutiny... Éves ellenőrzési programunk keretében meghívtuk a Eurocities-t eszmecserére több témában, különösen a kohéziós politika városi dimenziójára. A Eurocities Brüsszelben az európai városok hangja, a helyi kormányzatok által választott személyekből áll, a nagyobb európai városok tartoznak a hálózatba. A helyi kormányzás esetén összesen 130 nagyváros tag, és van még 40 partnerváros is. Összesen 130 millió lakos képviselnek vagy néhány ország tekintetében. Nagyon sokféle programjuk van, eseményeket szerveznek, a tagok számára platformot kínálnak a tudás megosztás és a gondolatok megosztása érdekében. Több alkalommal a jelentéseikben kifejezte a Eurocities, hogy támogatják a befogadó politikát a régiópárosok tekintetében jelenleg és jövőbeli kihívásokra vonatkozóan, amelyek Európa előtt állnak, hangsúlyozva a metropolitán, a nagyvárosi aspektusokat és valós partnerségen alapulva. Annalisa Boni, az Eurocities főtitkára bemutatja a legfontosabb prioritásokat, amelyek az európai városok számára fontos lenne, hogy a kohéziós politikába bekerüljenek. Különösen a 2020-as időszak utára való kitenkéntéssel talán, de természetesen szabadon tarthatja meg a bevezetőjét olyan témában, amiről gondolja, hogy hasznos számunkra. Öné a szó. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy meghívták a Eurocities-t, hogy bemutassa saját magát. Bemutatkozom önök előtt. Sokan ismernek már minket, hiszen főleg a Urban Agenda témájában már többször volt eszmecserénk. Még egyszer köszönet, és üdvözöljük azt, hogy a szakbizottság, a regi szakbizottság tagjait érdekli, hogy meghallgassák, hogy mi a mondani valónk a jelenlegi és a jövőbeni időszaka kapcsolatban. Gyorsan először bemutatnám a Urban Agenda-t. Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban már kifejeztük a véleményünket, és látom is itt az előadót. Önök már folytattak vitát erről a kérdésről. Úgyhogy talán néhány üzenetet osztanék meg önökkel, hogy mi hogy látjuk, hogy hogyan haladunk Amsterdam, az Amsterdami Egyezmény felé. Természetesen mindannyian ismerik ezt a folyamatot a holland elnökség már beszélt önöknek erről a témáról, de Amsterdamot követően is kitekintést fogok adni. Néhány fontos, kulcsfontosságú üzenet, kulcsfontosságú téma. Számunkra a szöveg, az Amsterdami Egyezmény szövegtervezete egy jó eredmény általánosságban. Az elmúlt húsz évben folyamatosan téma volt az EU városi agendája, úgyhogy e tekintetben úgy gondoljuk, hogy ez a szöveg ez oké, okay, ez jó, konkrétabb, mint amit korábban látunk nyilatkozatok tekintetében, úgyhogy a jó irányba mutat. Első alkalommal a tagállamok kollektíven hajlandóak tenni valamit a tekintetben, amit úgy hívunk, hogy városi. Talán azért is, mert most már nem félnek attól, hogy mi egy szakpolitikát akarunk, amit mindig aggódnak a szubszidiaritás elve miatt. Ezért meg kell, hogy mondjam, hogy az önök jelentése plusz a holland elnökség, amely tényleg nagyon sokat tett ennek a kezdeményezésnek az érdekében. Továbbá a főigazgatósági erőfeszítések. Szeretnék gratulálni a városi főigazgatóságnak ehhez a témához. Tehát a három fél nagyon jól viszi előre ezt a témát, ez egy pozitív dolog. Ígéretes mindez, ugyanakkor azért említenék néhány kételyt, néhány problémás kérdést is. Fontos, hogy az egyezmény azt biztosítsa, hogy konkrét cselekvések fognak történni. Egyetemű hatást kell gyakorolnia ennek az agendának, a városi életet kell, hogy javítsa. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor sem értem a munkánknak. Úgyhogy a teljesítési mechanizmusokat akarjuk konkretizálni, például a partnerségeket, az e, cselekvési tervek és a cselekvési tervek teljesítménye célkeresztjében pontosan az kell, hogy legyen, hogy a városi helyzet javuljon. Nem a tagállamok, hanem a városok kell, hogy a főszerepet kapják. Nézzük például a menekült helyzetet. Nem tudom, hogy látták-e, illetve a bevándorlási helyzetet. Nem tudom, hogy látták-e a nemrég született jelentéseket. Ezek azok a trendek, azok a fontos kérdések, amelyekkel a városoknak foglalkozniuk kell, és hogyha valós városi agendát akarunk, akkor ezeket a témákat kell a középpontba állítsuk. Meg kell vizsgálni az EU szakpolitikát és szabályozást, a jobb szabályozási agenda össze kell ezt az agendát kapcsolni a városi agendával, ez egy kölcsönös kapcsolat kell, hogy legyen. A városi hatástanulmány is fontos. Ez esetben ex-ante fázisban, amikor a szakpolitikák felülvizsgálata vagy kialakítása történik, figyelembe veszik ezek a hatásállományok a városi helyzetet, és így lehet elérni, hogy a helyben tényleg jó legyen a hatása a szabályozásnak. Például a levegőminőség, a, lak, a lakáskérdés, a migráns és menekült kérdés, ezek a fontos aspektusok e tekintetben. A megfelelő kedvezményezeteket kell megtalálni, mert ma nagyon nehéz, sokszor nem könnyű megtalálni azt, hogy valóban a megfelelő kedvezményezettek élvezik az előnyét a programoknak. Sokszor nemzeti szinten leállnak ezek a programok. Ez az első konkrét kérdésünk. Május 30-a ne a folyamat vége legyen, ezt kell, hogy biztosítsuk, hanem egy új folyamat első napja legyen egy talán még folyam- fontosabb folyamatnak a kezdetét jelentse. Mit csinálunk, amikor lejár a hollandak ideje? Persze elnökségként gondoltam. A felhívásunk célja az, hogy az Európai Bizottság szerepe a koordinációban legyen erősebb a városi agenda tekintetében. Legyenek meg a megfelelő források valós politikai szándék legyen a legmagasabb szinten is. Hogyha az egyik fő városi agenda cél a jobb szabályozás, a jobb koordináció, az EU szakpolitikák összekapcsolása, akkor ez teljesen legitim. Úgyhogy várjuk az önök véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Harmadik megjegyzésem. Biztosítanunk kell, hogy azok a városok, amelyek például a partneri mechanizmusokhoz hozzájárulnak, ne egyedi hangok maradjanak. Most ez történik. Lehet, hogy önöktől ez távol áll, ezt nem tudom, de a városok ugye szeretnének részesen lenni a partnerségnek, kérdezik, hogy ki lesz ott, ki ül az asztalnál. Az a fontos, hogy a, ezen asztal elé kerülő üzenetek az összes, a teljes városi rendszerre vonatkozzanak. Például, ha veszük a menekült kérdést, a menekült válságot, hogyha az asztal körül olyan városok ülnek, amelyek nem csak azt mondják, hogy itt akarok lenni, meg az a város legyen ott, Lipcse, München, stb., akkor azt kell biztosítanunk, hogy a legfontosabb témákkal foglalkozzunk. A városok szerepe legyen elismert, már az új szabályozás idején is a támogatás legyen megfelelő. Például az integrációs támogatás a menekültek számára, ezeknek lehessenek a kedvezményezetjei a városok, és hasonló témák. Fontos, hogy levegyenek, legyenek itt szövetségek, olyan szövetségek, mint a miénk. Számunkra mindez azt jelenti, hogy végre legyen egy intézményi keret azért, hogy a városokból származó üzeneteket végre válaszsal illessük. Például a levegőminőség témájában nagyon sokszor mondtuk, hogy sokkal koordináltabb szakpolitikára van szükség, például a környezeti, a klíma és egyéb főigazgatóság és irányelvek között. Nem arra van szó, hogy van egy vagy másik város, hanem az üzenet legyen ez. Bizottság, tagállamok csináljanak valamit a szűk keresztmetszetekkel. Azért, hogy tényleg eredményt tudjunk elérni a városi levegő minősége tekintetében például. Azt kell, hogy biztosítsuk, hogy reprezentatív szervezetek képviselői ülnek az asztal körül. A partnerség szempontjából és a monitoring csoport részéről is. Tehát ne csak megfigyelők üljenek ott, hanem a valós szereplők. És mondják ki, hogy mik az érdekeik, mik a szándékaik. Ez a ne egy új gépezetet állítsunk fel ezzel a partnerséggel. Fennáll a kockázata, hogy a forrásokat új találkozókra, konferenciákra, vitákra költjük el. Nagyon sok minden történik már most is, a, például a mi hálózatunkon belül, de persze nem csak a mi hálózatunk dolgozik ezen, a tagállamokon belül, a bizottsági főigazgatóságokon belül, a jogalkotás területén. Használjuk ki ezt. Hogyha levegő minőségi partnerségre van szükség, erre van egy nagyon jó példánk. Múlt héten tartottunk a hálózaton belül egy környezetvédelmi konzultáciát, 50, konzultációt 50 város képviseltette magát, ott volt a megfelelő főigazgatóság, és így tudtuk előre vinni a témát. A mostani időszakban a városoknak nincsen forrása, a saját forrásaikat nem tudják arra fordítani, hogy részt vegyenek ilyen újabb jellegű találkozókon. Ez az a pár üzenet, amelyet szerettem volna megosztani önökkel. Az utolsó téma, a tagállamok megint. A partnerségek területén azt láttuk, hogy nincs ott túl sok tagállam. A bizottságnak van bizonyos szerepe, de a tagállamok közül egy, kettő, a partneri munkák tekintetében. Hogyha tényleg meg akarjuk oldani a szűk keresztmetszeteket, hogyha jobb szabályozás felé akarunk menni, nagyon sok jogalkotási szűk keresztmetszet oka a nemzeti szint. Képviselőként, szakbizottságként, amely a legfontosabb szakbizottsága városi agenda tekintetében. Gondolják végig, hogy önök mit tehetnek ezért, mit tehetnek a nemzeti szinten azért, hogy a tagállamok is aktívan részt vegyenek, nem nemzeti szinten, hanem az általános városi agenda témájában. Továbbá a többszereplős feladatok a fontosak. Fontos az biztosítani, hogy a városi agenda eljut a teljes városi rendszerbe minden országban. Ezek azok az üzenetek, amelyeket szerettem volna önökkel megosztani, és amelyekről szeretném, hogy folytassunk eszmecserét. Ha van kérdésük, vagy ha plusz részleti információkat szeretnének megtudni, beszélhetünk a kohéziós politikáról általában is. Köszönöm szépen. Már megvan egy rövid felszólalói lista. Westfall képviselővel kezdjük. Äh, Köszönöm szépen. Elnök asszony. Annalíza, elég gyakran foglalkoztunk a városi agendával, és mindig megalapíthattam, hogy tényleg a megfelelő időpontot választottuk ki a jelentésre, mert mindaz, amit most elmondtál, például a hatástanulmány, finanszírozás, partnerség, ez ez mind ez olyan dolog, amivel eh, be akartuk fejezni a régi 20 éves várospolitikát, és valami újat szerettünk volna. Tehát eh, meg kell nézni, hogy eh, hogyan működik. Tehát öt ilyen partnerség van, tehát és a migráció is szóba került. És más szervezetek nevében is. A Német Városok Szövetsége is foglalkozott ezzel, és itt május végén fogunk erről tárgyalni, és csak is akkor lehetünk sikeresek. Egyedül az a tény, hogy a parlament és a holland elnökség nagyon jól együttműködik az amsterdami megállapodásban is szerepel ez, tehát, tehát jó úton vagyunk, és dolgoznunk kell. a bizottság létrehozta ezeket a partneri kapcsolatokat, tehát ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat, és három évre most van munkánk ezzel. A célja ennek az legyen, hogy valami eredménye is legyen. Tehát itt nem csak a nagyvárosokról beszélek, hanem a kis és középvárosokról is. Ezen kívül a jelentésben is benne áll ez. Tehát a Német Városok Szövetsége is érdekelt ebbe, és ki is jelentette. Tehát vannak néha nehézségek, hogy meggyőzzük a városokat arról, hogy részt vegyenek testvérvárosi programokban, mert igazából a városok nem tudják, hogy milyen kapacitásokat vesz ez majd igénybe anyagi vagy emberi kapacitást. A bizottságnál fut össze minden. Tehát a hatástanulmányok, hogy mit csinálnak a különféle munkaterületek, az ágazatok, és szerintem ez jó szél a vitorlánkba, hiszen lehetőleg minél magasabb szinten kell dönteni, és remélem, hogy az amsterdami paktum írásban is úgy néz majd ki, mint ahogy erről beszéltünk. De mindenek előtt köszönöm a jó együttműködést, és most kell igazából elkezdeni a munkát. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Malecsics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Bóni asszonynak a bevezetést. Nagyon fontos dolgokról beszélt, és kihangsúlyozott néhány nagyon fontos dolgot, amikor a városi agendáról beszélünk. Tehát itt van a bizottság, itt van a parlament, itt vannak a városok, de hiányoznak a tagállamok. És ez is egy nagyon lényeges pont, hiszen hogyan ültessük át a városi agendát tagállamok nélkül? És hogyan tudjuk a városok szükségleteit harmonizálni tagállami szinten. Nagyon sok horizontális témánk van, de vertikális is. Tehát szerintem a nemzeti kormányokkal és a nemzeti parlamentekkel is együtt kell működni. Tehát természetesen szólni kell arról is, hogy az európai városfejlesztési menetrendet hogyan folytassuk. Hiszen szükség van a tagállamokra, szükség van a parlamentekre, és szükség van a, a, a nemzetállami jogalkotókra is. Köszönöm szépen. Olbricht úr, köszönöm szépen. Természetesen nagyon jól tudjuk az európai városok aktivitását, és azt is tudjuk, hogy fontos megérteni, hogy mit javasol a holna, holland elnökség, milyen fajta partnerséget. Tehát ez a forma már létezik a városok között. Tehát ezt a városok aktívan szervezik meg. A tapasztalatcsere nem csak azt jelenti, hogy a múlt tapasztalatait megbeszéljük, hanem az, hogy jövőbeli problémákról is beszélünk. Fontos, hogy ez a tevékenység most különféle szinteken zajlik. Nagyon érdekes a holland javaslat, hiszen itt igazából a tagállamok, a szakértők és az Európai Unió együtt dolgozik. A parlament és főleg a regi szakbizottságnak pedig nagyon figyelmesnek kell lenni. Hogy hogyan zajlik ennek a partnerségnek a konkrét levezényelése. Az Európai Parlament pedig egy monitorozási szerepet is vállalhat. Már léteznek ilyen partnerségek, tehát például itt van a szlovák, illetve a szlovák lakásügyi partnerség, a Szlovákia felügyeli ezt, és egy másik ilyen partnerséget pedig a holland a szervezek, tehát három ilyen ügy van már. De szerintem nekünk kezdetektől fogva megfigyelőként kellene fellépnünk, hogy igazából ezek a partnerségek hogyan működnek. Hiszen az Európai Parlamentnek az Amsterdam megállapodás értelmében aktív szerepe van. Tehát a kérdés is fel kell tenni, hogy itt a különféle szakbizottságokban a képviselőknek milyen szerepe van. De a főtitkár asszonyhoz kettő kérdésem lenne, nem csak, nem csak önhöz, hanem a szakbizottsághoz is, is lenne egy megjegyzésem. Hogy gondolja, és ez igazából a óhajtó gondolkodás, tehát nyilvánvaló, hogy a városi dimenzió teljes mértékben horizontális. Tehát ez nem csak a regionális politikáról szól, hanem minden, mindenféle politikáról szól. Tehát szól a regionális politikáról, a fejlesztéspolitikáról, innovációról, közlekedésről, új technológiákról, mindenről szól. Tehát, hogyha horizontális, akkor mit gondol? Ki fogja koordinálni? Tudom, hogy legalább öt biztos legalább öt biztos felelőse ezért a területért. És eh, akkor felmerül a kérdés, hogy ki lesz az öt közül az, aki koordinál? Tehát az Európai Bizottság egyáltalán felkészült arra, hogy legyen egy kinevezett koordinátor, vagy egy hely, ahol koordinálják? Tudom, hogy ez egy eh, költői kérdés, mert tudom, hogy hogy dolgozik, és minnyien, hogy, hogy működik ez, és minnyien tudjuk, hogy ez hogyan működik. Hogyan működik egy ilyen koordináció. Tehát lehet, hogy az Amsterdami Paktum majd kihat az egész folyamatra. És a Westphal jelentésben is az van, hogy mi kértük a koordinációt. A válasz nagyon, eh, nagyon politikai volt, de a kérdés az, hogy ki lesz személyesen felelős, hogyha ez egy horizontális dolog. Másodszorban van még egy kételjem május harmadikán lejár a folyamat, és mi lesz három év múlva? Ez az igazi izgalmas kérdés. Hiszen három év, az 16, 17, 18, és lehet, hogy 19. Tehát a partnerség tanulságait 19-ben lehet majd levonni. És a kohéziós politika addigra már meg lesz. A kérdés az, hogy mi lesz a három éves partnerségi munka után. Tehát eh, a hatástanulmányban is feltetjük a kérdést majd, hogyha nem működik, akkor miért nem? És eh, ha nem működött, akkor ez egy érdekes tapasztalat lesz. Tehát a kohéziós politika akkor teljesen máshogy alakul majd. Politikailag nagyon érdekes, de úgy gondolom, hogy a nyomonkövetés, tehát a három éves munka nyomonkövetése is nagyon fontos. És már ma kellene egy választ kapnunk arra, hogy milyen terv van. És még egy megjegyzés. Szerintem a Eurocities-zel nem értek egyet. Legalábbis néhány kollégánk nem ért ezzel egyet a városfejlesztési politikával. És lehet, hogy politikailag nem korrekt, de politikusoként az a szerepünk, hogy kijelentjük, hogy legyen egy európai városfejlesztési politika, ami nincs a szubszidiaritás ellen. Értem, hogy kompromisszumra van szükség, tehát itt most a városfejlesztési menetrendről beszélünk, de valakinek ezt ki kell jelenteni, hogy szükség van egy európai városfejlesztési politikára. Ez horizontális és bonyolult. Új eszközökkel is élnünk kell. Tehát ennyi szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Van Nistelrooy, képviselő. Egészen röviden. Kiváló ez a pillanat itt az Amsterdami paktum előtt, és igazából az egész hullám most tetőzni kezd. Tehát már évtizedek óta torlódik a víz, és most tetőzik. Legyünk pozitívak. A második dolog, tehát itt a elkötelezettségről is szó van. És meg kell mutatnunk, hogy igazából ennek mi lesz az eredménye. És teljesen egyetértek a brit kollégával, teljesen ez egy nagyon széles menetrend. Tehát, hogyha a jövőbeli kohézióról vitázunk, hogyha a félidős áttekintésről beszélünk, tudjuk, hogy szükségünk van egy integrált megközelítésre. Megtettük, szubszidiaritással megtettük a szerződésekkel, megállapodásokkal, és most itt a városokra koncentrálunk Európában, mindenféle tekintetben. És megnézhetjük, hogy milyen egyensúlyt szeretnénk a két szint között. Tehát ez a mi munkánk, tehát lehet egy vitánk. Tehát nem kell három évet várni. És különféle politikák vannak Európában, és szerintem az egyik legfontosabb lehet a regionális politika. És itt döntünk együtt. Az utolsó megjegyzésem az, hogy nagyon örülök annak, hogy egy erős delegációnk van, amely Amsterdamba megy. A tanácsról folytatott vita előtt. Hiszen megvoltak már a megbeszéléseink itt, és most Amsterdam előtt állunk. És hogyha elmegyünk közösen, felmerül a kérdés, hogy ez korrekt megfogalmazásra került-e. Tehát a parlament pozíciója nem világos. Tehát május után felmerül a kérdés, hogy eh, hogyan tudjuk itt az előkészületi fázist jobban kézben tartani. El kellene gondolkodnunk. Nem véletlenül, hanem azért, mert ez a design így alakul. Rendben. Kocsalin úr. Én is azt gondolom, hogy május nem lehet a vége ennek a mostani folyamatnak, inkább csak az eleje egy új fázisnak, amely gazdagabbá teszi ezt az egész keretet. Egyetértek az elhangzottakkal, inkább egy javaslatot szeretnék ezért most megfogalmazni. Annak érdekében, hogy a kohéziós politikát valahogy a városi dimenzióhoz hozzá tudjuk igazítani, mert most ez jelenleg igazán nem igazodik a kettő egymáshoz. Erről sokat beszélhetnénk, de most térjünk vissza a javaslatomra. Tehát, hogyha megkezdjük a városokra vonatkozó munkát, akkor azt rögtön Amsterdam után el kellene fogadtatni, és a Eurocities-t is megkérhetnénk arra, hogy a főszereplővé ebben a folyamatban. Tehát hallgassuk meg az új kohéziós politikás javaslatok tekintetében a városok véleményét, tegyük központba a városokat, mert nagyon fontos lenne az, hogy egy új kohéziós politika alakuljon ki. Egy alulról táplálkozó kohéziós politika, és nem itt a parlamentben megfogalmazott politikákról legyen szó, hiszen itt már meg tettünk mindent, kiírtuk a pályázatokat, megfogalmaztuk az egész programot, és így tovább. Mindenki tudja, hogy mi a mi véleményünk, de mégiscsak a központba azért a városokat kellene állítani. Jó lenne, hogyha a városoktól érkezne tehát a kezdeményezés, és a bizottság, a regi szakbizottság mondjuk 6-7-8 hónap múlva újra találkozhatna a városok kollégákkal annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy 2020 után hogyan látják a városok a városfejlesztési lehetőségeket. Tehát együtt kellene működnünk, mert nem szabad, hogy elaprózzuk azt a hatalmas kincset, amit Amsterdam jelent majd számunkra. Szeretnénk, hogyha májusban nem lezárulna ez a fázis, hanem inkább akkor kezdődne valami új, a városokra vonatkozóan. Köszönöm szépen! Esetleg bárki hozzá szeretne szólni, nem, akkor köszönjük szépen a kollégáknak a javaslatokat, érdekes hozzászólásokat. Jó lenne, hogyha megtalálnánk a saját szerepünket is mindebben, a regi szakbizottság és a parlament szerepére gondolok. Nagyon fontos ugyanis az, hogy májusban ne legyen a vége ennek az egész folyamatnak, hanem inkább folytassuk a nemzeti parlamentekkel együtt, regionális és helyi önkormányzatokkal együtt ezt a munkát, és a városokkal is együttműködve reménykedhetünk abban, hogy megtaláljuk a megfelelő utat. Nézzük tehát tovább azt, hogy hová szeretnénk eljutni, nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt is, Amsterdam, ez a fajta városi ágenda, ez egy fontos lendületet adhat a mi munkánknak is, és a nemzeti hatóságokkal való együttműködésünket is, valamint a városok képviselőivel való együttműködésünket is javíthatjuk. Esetleg lezárná az ülést? Köszönöm szépen. Néhány gondolat. Én úgy gondolom, hogy ha a politikákról beszélünk, a városfejlesztési politikáról, az EU városfejlesztési politikájáról, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi a mi szerepünk. A legfontosabb a jó kormányzási mechanizmus kialakítása, mert különben nem fogjuk tudni az egészet egyfajta keretbe foglalni. Ezt kell tehát jól végig gondolnunk, mert ennek köszönhetően fogunk tudni egy kompetens Európai Uniós politikát kialakítani. Ebben az egész keretben kell tovább erősítenünk a szerepünket, hogy kiépítsük a jövő alapjait. Ebből kiindulva kell végig gondolnunk azt, hogy milyen városok vegyenek részt ebben a munkában, de a belső irányítást is javítanunk kell. 20 ezer városról van szó, vagy hány, hány városról is van itt szó. Átláthatóvá kell tenni az egész rendszert, és a városoktól érkező üzeneteket, a városok világából érkező üzeneteket, javaslatokat a partnerségek nyelvére kell lefordítanunk, úgy, hogy hálózatokat tudjunk kialakítani. Tulajdonképpen nekünk Abba, abból kell kiindulnunk, ami már megvan, tehát nem kell újra feltalálni a kereket, vagy a spanyol viaszt, hanem inkább a tagállamokat és a bizottságot kell bevonni a már meglévő folyamatba. Tehát a becsatornázás, az átláthatóság nagyon fontos, legalábbis a mi 140 nagyvárosunk számára ez a kulcsfontosságú megközelítés, de szeretnénk, hogyha többen is részt vennének egyébként ebben a partnerségben. Monitorozás, follow-up. Én úgy gondolom, hogy itt többről van szó, mert a kohéziós politika talán a legfontosabb politika, amelyben a városi, várospolitikai politikai ágendát meg lehet valósítani. De vannak itt azért más szektorok is, ezért ne felejtsük el azt, hogy itt van a félidős végig, vagy felülvizsgálat is, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a városokból érkező gondolatokat be tudjuk építeni a meglévő hálózatba. Van egyébként itt egy Urban Intergroup nevű csoport is, amely például hatással van a közlekedés politikára. Ugyanez kimondható a környezetszennyezés vagy a levegőszennyezés kérdésében. Tehát a megfelelő minisztériumokra illetékes szektoriális megközelítést alkalmazó minisztériumok munkájára is szükség van. Ezt szeretnénk megoldani. Aztán itt van a kohézióhoz való, mindez elvezet már a kohézióhoz is, és ezzel kapcsolatban is van néhány gondolatunk. A kohézió és a büdzsé összefüggésében, hiszen a kohéziós politika adja az európai büdzsének egy igen nagy részét. Itt több befektetésekről van szó, amelyeknek a városok életére is hatása van, és bizony látjuk is már a különböző programozási időszakok közötti javulást, Láthatjuk azt, hogy az Európai Parlament képviselői, vagy mások is nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a kohéziós politikán belül megvalósuljon egy erős városi dimenzió, de ez azért még nem nincsen készen, ennek még nincsen vége ennek a folyamatnak. Ezért az én első üzenetem az az, hogy megfelelő időzítésre van szükség. Nem azt mondom, hogy késő lenne most, de azért ne felejtsük el azt, hogy most kezdik el a, elkölteni a az irányító hatóságok a pénzt, látjuk egyébként ezt a városok esetében. Most kell kitalálni azt, hogy milyen javaslatokat akarunk a következő programozási időszakra nézve átgondolni, mert különben túl későn valósulnak meg a programok, és az implementáció, a lejárat, határidők, mindez állandóan csak csúszni fog. A delegált jogi aktusok, implementáció mind késésre fog megérkezni, és ez nem jó. És mindez csak azért, mert meg nem időben léptünk. Tehát valamit tennünk kell, Az én véleményem szerint már, az a, már önök a helyes irányba léptek azzal, hogy meghallgatnak bennünket, de meg is kell érteniük, hogy mit szeretnénk elérni, mik a legfontosabb üzeneteink. Én úgy gondolom, hogy ha önök egy másfajta kohéziós politikában gondolkodnak, akkor az implementációban rejlik az ördög, az én véleményem szerint. Mert mi vagyunk azok, akik megvalósítjuk a dolgokat, és nagyon nehéz feladatunk van, higgyék el, nagyon nehéz világban élünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a menedzsmentrendszert javítsuk, hogyha most azt mondják nekünk, hogy megváltoztatjuk, felforgatjuk az egész kohéziós politikát, akkor abból forradalom lesz, mert már most is nagyon nehéz a kedvezményezetteket meggyőzni arra, hogy vegyenek részt a programokban. Tehát valamit mégiscsak tennünk kellene, mert hogyha vagy megszüntetik az egész kohéziós politikát, vagy pedig, hogyha valami teljesen mást szeretnének, akkor nagyon fontos lenne az, hogy mondjuk a prioritások szintjén lehet rugalmasabb, változhatnak a prioritások, de azért az alap jogi keret ne változzon, mert ez jogbizonytalansághoz vezet. Fontos az, hogy a meglévőre építsünk, mielőtt mindent felforgatunk, és egy új rendszert akarunk létrehozni. Hallottam én arról is, hogy az Európai Bizottság is most éppen azt vizsgálja, hogy hogyan tudja másként alkalmazni a kohéziós politikát, különböző gondolatok cirkulálnak azzal kapcsolatban, hogy esetleg a reformokra helyezzük a hangsúlyt a tagállamokban, vagy a pénzügyi eszközökre. Nem tudom, hogy önök ezt hogyan látják, de az biztos, hogy a kohéziós politika alapjain kellene elgondolkodnunk. Ami a városokat illeti, teljesen világos a helyzet. Számunkra egy 20%-os átlagra lenne szükség, de természetes az is, hogy itt több, többet kellene delegálni a városok felé, direkt delegációra is gondolhatunk, amennyiben integrált megközelítést szeretnénk alkalmazni. Amennyiben a városokra akarunk költeni, akkor azt kell látnunk, hogy ilyen szempontból Európa kevéssé integrált. Aztán itt van a partnerségek fontossága, és itt megint csak azt tudom elmondani, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy a városokra akarunk összpontosítani, és nem akarom az unásig azt ismételgetni, hogy 70-80%-a az lakosságnak városokban lakik, stb hogyha olyan kohéziós politikát akarunk, amely jobban odafigyel a városokra, akkor bizony a partnerségeket is ilyen szempontból kell kidolgoznunk. Ma a különböző operatív programok kiválasztásában a tagállamok még nagyon sok döntési joggal rendelkeznek, de ezen tovább kellene lépnünk, itt nagyobb innovatív megközelítése van szükség. Látjuk egyébként azt is, hogy mennyire sok város reagált az innovatív felhívásokra. Ez valóban nagyon jó, a városoknak innovatív szerepet kell adni, úgy látom, nagyon nézegetnek rám, hogy talán most már be kellene fejeznem. Integrált megközelítés, partnerség. Itt is azt hiszem, hogy a legfontosabb üzeneteimet elmondtam már, legalábbis a jelenlegi fázisban, amit fontosnak gondolok. Mi teljes mértékben készen állunk, nyitottak vagyunk arra, hogy akár nagyon technikai szinten is egyeztessünk a parlamenten, azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati megvalósításokban gondolkodhatunk, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik a strukturális alapok tekintetében. De ahogyan elmondtam, a legfontosabb üzenetünk az az, hogy olyan kohéziós politikára van szükség, amely minden területre nyitott. Ezen az úton kell folytatnunk a munkát, és sokkal pozitívabb összekötetése van szükség a mezőgazdasági területekkel, ugyanis ez a városi, falusi mm, dihotómia, ez nagyon negatív számunkra, ez sehová nem vezet, integrált és a városok vagy városi területek által irányított megközelítésre van szükség, régiókkal is jobban együtt kell tudnunk működni, az operatív programok kidolgozásában, és végül, de nem utolsó sorban egyszerűbb rendszert szeretnénk. Az strukturális alapok egyszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport tagjaként is el tudom mondani azt, hogy legalább három-négy olyan terület van, amelyek nagyon erősen átpolitizáltak, és ahol további egyszerűsítésre van szükség. Ilyen a az audit, az időbeosztás, az állami támogatások, elsődleges, másodlagos jog. Egész nap beszélhetnék erről, de most nem ez a feladatom. És természetesen bármikor rendelkezésükre állok, számíthatnak rám, abban, hogy a városok véleményét tolmácsolni fogom. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött ma hozzánk erre az eszmecserére. Ez a felülvizsgálati programunknak a része, de a teljes előkészítési folyamatnak is része, hiszen a régi szakbizottság most készül föl a jövőbeni kohéziós politikáról folytatandó vitára. Több alkalmunk van ezzel kapcsolatban, amikor tegnap például megkezdtük az első vitát a több éves pénzügyi keretről, ez is egy előkészítő munka. Ma az ön üzeneteit fogadtuk, a nemzeti parlamentekkel együtt kell, hogy gondolkozzunk. Gondolkozzunk azon, hogy a városi dimenziót, a városi agendát a jövőbeni kohéziós politika középpontjába állítjuk. Most kezdjük meg az ilyen értelmű eszmecserét. Úgyhogy nyitott ajtón kopogtat. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, és nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk az együttműködésünket. Remélem, részt fog venni a jövőbeni üléseinken. De ezeknek a formája többféle lehet, és így közösen újra eszmecserét tudunk folytatni a jövőbeni szakpolitikáról és a jövőbeni kohéziós politika városi aspektusáról. Ha nincs további hozzászólást, szeretnék önnek köszönetet mondani, és találkozni fogunk hamarosan. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Következő napi rendi pontunk, koordinátori határozatok jóváhagyása. Koordinátorok tegnap találkoztak, a döntéseket mindenki megkapta e-mailem. Elfogadják ezeket a határozatokat? koordinátori határozatokat. Igen, senkinek nincs ellenvetése. Egyebek, bárkinek van valami mondani valója, nincs. Akkor azért kihasználom a lehetőséget arra, hogy mindenkit emlékeztessek rá. Döntéshozattal a régiók szerepe tekintetében a Népárt szervez egy ilyen című találkozót ma, délután 5 óra 30-kor a könyvtár olvasó termében Vákesze úr fogja a megnyitott tartani, több felszólalunk van, Hübner asszony is többek között. Ő fog felszólalni a mi nevünkben mára ennyi. Következő ülés, Regi Szakbizottsági ülés, május 24-e, KED, délután csak egy félnapos ülésünk lesz, május 24-én. Ez az utolsó információm. Köszönet a tolmácsoknak, köszönet mindenkinek. Bezárom a Regi Szakbizottság mai ülését. Köszönöm.